hozzá itt a parlamentben, mert nagyon nehéz volt látni azt, hogy az Egyesült Királyság távozik, nehéz volt ezt látnom írként, hiszen nagyon erős kapcsolataink vannak az Egyesült Királysággal, és teljesen más most a helyzet. A Brexitről most először beszélek, mert pontosan egy évvel ezelőtt pont ezért akartam képviselő lenni itt, és pontosan ezért kerültem ide ebben a nehéz helyzetben. Nagyon kényes helyzetben vagyunk jelenleg a folyamat során. Nincs olyan példa a történelemben, amikor a, egy tárgyalófél kereskedelmi akadályokat kívánna végrehajtani, és a brit is megdömbelve látták a tárgyalásokat, hiszen az Egyesült Királyság építője volt ennek a rendszernek. Bányi úrtól azt kérem, hogy továbbra is beszéljen úgy az Egyesült Királyságról, mint egy kereskedelmi partnerről, és nem mint a kereskedelmet akadályozóról. Következő hozzászóló <clears throat> Vilimszki képviselőtársunk az ID-tól Köszönöm szépen, hölgyem és uraim, meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy a britek ma elő, elő, első alkalommal nincsenek velünk. Minden jót kívánunk nekik az új onnan nyert függetlenségükhöz. London a, a, a politikai véleménynyilvánatása epicentruma. Ez tetszik, vagy nem tetszik. Tény az, hogy mindez egy demokratikus többségi döntés alapján történt, és megpróbáltak nagyon hosszú időn keresztül trükközni a második népszavazással azért, hogy bentartsák az Egyesült Királyságot. De az alsóház egyértelműen megmutatta azt, hogy a brit demokrácia megingathatatlan, és most az önök kezében van az, hogy barátsággal, rugalmassággal közöli, közelítünk el az Egyesült Királysághoz, vagy továbbra is rosszul kezeljük őket azért, hogy egy következő körben is nemet mondjanak, és egy transatlanti tengelybe kényszerítjük őket az amerikaiakkal. És önöknek a dolga az, hogy a britekhez barátságban közelítsenek. Következő hozzászóló Ferreira képviselőtársunk a GUE-ból. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim! Az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolata természetesen attól fog függeni, hogy milyen erők ülnek a tárgyalóasztal mellé. Egyrészt az alapvető szolgáltatásokkal kell, hogy foglalkozunk, vagyis egy eszkalációt látunk a nato belül, aztán külső beavatkozási célokat látunk, és mindezek ellen mi harcolunk. Nem látom okát annak, hogy ne tartsunk szoros kapcsolatokat az Egyesült Királysággal oktatás, kultúra területén tisztességes együttműködésre van szükség, ami tiszteletben tartja az országok szuverenitását. Egy olyan kapcsolatra van szükség, ahol segítjük a szegényebbeket, és nem a tőketulajdonosokat. Elfogadhatatlan, hogyha nem akarnánk, nem áll a szándékunkban egy ilyenfajta keretmegállapodást kötni az Egyesült Királysággal. És tudjuk azt is, hogy a tárgyalások mennyire fontos. Képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Michel Barnier, kérem, folytassa a munkát úgy, ahogy ezt az elmúlt években tette, tartsa meg az európai intézmények egységességét. Kedves kollégák, Hat hangsúlyozom azt, hogy a Brexit éveken keresztül rabként kézben tartotta az Egyesült Királyság állampolgárait, a társadalmat, a kormányokat, korai választásokhoz is vezetett. Mi itt az Európai Unióban viszont nagyon professzionálisan láttuk el a feladatunkat. Szeretnék köszönetet mondani az összes frakcióbeli kollégának, akik itt az egység nagy többségnek a részesei. Mi áll előttünk? Első számú prioritás az állampolgári jogok. Biztonságot kell biztosítanunk a tanulóknak, a kutatóknak, a tanároknak a lehető legszorosabb kapcsolatot kell, hogy kialakítsunk, de egyetemen szabályokon kell, hogy alkalmazzon ez az együttműködés, ez a kapcsolat. Az eredmény meg kell, hogy feleljen a mai Európai Parlamenti mandátumnak, mert a végén csak akkor tudjuk ezt majd elfogadni. Hozzászóló Inszír képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából Fru talman, Brexit är ett Köszönöm szépen, elnök asszony. A Brexit szomorú fejezet az európai történelemben. Több együttműködésre van szükség, nem pedig kevesebbre. Ezért stabilitásra van szükség a kontinensünkön. Egy olyan kontinensről van szó, amelyet számos vi- ö, háború megtépázott. A britek elérték azt, amiről álmodtak, de fontos az is, hogy egy jó megállapodást sikerüljön kitárgyalnunk. Fel kell lépnünk az európai belső piac vívmányai mellett, meg kell védenünk az európai jogrendet, és az ambiciózus klíma és környezetvédelmi politikánkat. Johnson úr nem kaphat meg mindent, hazugságai sok kárt okoztak egy jó kereskedelmi meglapodásra kell törekednünk, és el kell érnünk azt, amit szeretnénk. A fiatal briteknek azt mondanám, hogy ne adjátok fel. Nagyon sokan tekintenek a jövőbe, és úgy vélem, hogy útjaink majd találkoznak. Nitveld, képviselőtársunk a Renew Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kemény szavakat hallhattunk arról, hogy egyenlő játéktérre van szükség, nem szabad csökkenteni az európai standardokat, a környezet vagy az élelmiszer minőség kapcsán. De ugyanennyire keménynek kell lenni például az adatvédelmi standardok területén is, mert aggódok amiatt, hogy az Európai Bizottság adekvácia döntéseket ad ki, pedig nem egészen egyértelmű az, hogy a brit kormányt lehet-e, a brit kormányban lehet-e bízni az adatok kapcsán. Utalnék arra például, hogy visszajöttek a Schengeni adatbázissal is. Nem szabad elfeledni azt sem, hogy eddig mit határoztunk meg, főként az állampolgárok jogait. Arra sürgetem a bizottságot, hogy a 3,5 millió európai jogait nagy-Britániában ne csak papíron, hanem gyakorlatban is szavatolják. Ez a hozzászóló Buchheit képviselőtársunk az ID-ból. Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten... Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Itt a plenáris teremben ülünk, Én úgy érzem, hogy gyakran támadnak bennünket, hogy meggondolatlan aggodalmakat keltünk, de mi voltunk az egy, egyetlenek, akik felszólítottak arra, <clears throat> hogy ezek a veszélyek felmerülhetnek, én tudom, hogy nagyon nehezükre esik mindez, de ez egy demokratikus folyamat elismerése, amelyre az Egyesült Királyságon kerül szó. Fogadják el partnerként az Egyesült Királyságot beszélgető partnerként, és mérlegeljék az új kereskedelmi megállapodás lehetőségét, inkább a hídépítésben fáradozzanak, és ne kemény kézzel kezeljék az Egyesült Királyságot. Köszönöm. Következő hozzászóló Belami képviselőtársunk a néppártból. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Jól tudjuk, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság között kialakítandó kapcsolat meghatározó lett, lesz sok szektorban. Sok minden elhangzott már, de most egy olyan témára szeretnék rátérni, ami nagyon fontos, a halászat. A halászat a brit vitában nagyon fontos szerepet játszott a Brexit döntés területén. Hogyha a halászatot leválasztjuk az általános tárgyalásból a britekkel, az, a tekintetben. Szeretnék gratulálni, hogy Michel Barnier, főleg ő neki köszönhetően ez nem történhetett meg, és a halászat benne lesz az általános tárgyalásokban. Tehát az általános tárgyalások magukban fogják foglalni a halászati szektort is mert egyébként gazdasági, de ökológiai károkat is okozhatna, Közös halászati politikára van szükségünk, meg kell tartsuk a halálományt. Ez nagyon fontos az államok jövője szempontjából. Köszönöm. Zászoló Sáldomősz képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Tak. Köszönöm szépen. Az a célunk, hogy egy ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodás jön létre két szorosan egymáshoz kötődő szövetséges között. Ez a célunk és ez egyértelmű. De nagyon is tudnunk kell azt, hogy mit akarunk a britektől. Nem szabad gyengíteni a környezetvédelmi előírásokat, nem szabad csökkenteni eh, az állami támogatást, eh, növelni az állami támogatást vagy az adókat. Tudjuk, hogy igazságos versenyt szeretnénk, és egyenlő játékteret. Viszont az is egyértelmű, hogy eh, ha megalapodást akarunk, akkor nem szabad azon felháborodnunk, hogy a britek a saját útjukat akarják járni. Például a halászat területén mindannyiunk érdekében áll, hogy jó legyen ez meglepadás. Ránzsa képviselőtársunk az Európai Néppártból. Köszönöm, elnök asszony! üdvözlöm a, Kroát, a horvát elnökség képviselőjét és Bárnyi urat. Két témát szeretnék említeni, amiket még talán nem megfelelően hangsúlyoztak a kollégák. A biztonságra vonatkozó kérdéseket mindenképpen szabályozni kell a jövőbeni megállapodás keretei között. Gondoljunk a terrortámadásokra, milyen volt a rendőrségi együttműködés az Egyesült Királysággal és sok más tagállammal azért, hogy végig gondoljuk, hogy mi történne, mi történhetne, hogyha nem lenne ilyenfajta megállapodásunk a csatorna túloldalán az Egyesült Királysággal. Továbbá a védelmet és a külpolitikát is szeretném említeni. Gondoljunk a pluralitás témájára. az Egyesült Királyság közelebb áll hozzánk, mint más harmadik országok. Aztán gondoljunk a... Hozzászóló a Kilére képviselőtársunk a szocialisták és demokratáktól. Grazia presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Bárnyé úr. Nagyon jó tárgyalásvezető volt, és meg vagyok arról győződve, hogy nagyon jó lesz az új megállapodás is Először is a legfontosabb, legyen megállapodás. Ahogy Juan a kollégám is mondta, a megállapodásra van szükség másodszorban. A megállapodás legyen ambiciózus az Egyesült Királysággal, és hogy védje a mezőgazdasági, élelmiszeripari szektort, a mi minőségi standardjainkkal. Az egyik fontos aspektusa a tárgyalási mandátumnak a halászat nagyon jól ismeri ezt a témát, hiszen Franciaországban halászati miniszter, halászata is foglalkozott, mint miniszter, ezért még július előtt tudni kell azt, hogy milyen kvóta megosztás lesz esetlegesen. Meg kell védjük a halászati szektorunkat. Végül pedig meg kell védjük a Spanyolország jogait a Gibraltára kapcsolatos tárgyalások során. A hazám számára ez nagyon fontos, de úgy gondolom az egész Unió számára. Az Európai Néppártól. Thank you very much, madam. First of all... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak és Michel Barnier-nek, kiváló munkát végeztek és az parlamenti állásfoglalás is nagyon jó, nagyon jó dokumentum. Végül minden elhangzott már, úgyhogy csak néhány témát szeretnék hangsúlyozni. Először is szabad és tisztességes. Ez a két melléknév együtt kell, hogy haladjon. A második a köte- jogok és kötelezettségek. Hogyha ezeket az elveket betartjuk, akkor nagyon jó megállapodást tudunk kötni az Egyesült Királysággal. De ez nem biztos, hogy bekövetkezik, mert nagyon sok a vörös vonal, és kevés az idő. Ennek ellenére meg kell, hogy próbáljunk mindent megtenni, ennek érdekében két elv kell, hogy vezérelje minket. Elveinket nem adhatjuk fel. Az elvek nagyon fontosak számunkra, a partnereink számára. A második, ezt a tanács hangsúlyozta, kevés az idő. Gyorsan, rugalmasan kell, hogy előre lépjünk, hogy a lehető legjobb megoldást találjuk az összes európai állampolgár számára. Képviselőtársunk a szocialisták és demokraták csoportjából. Thank you, Det är viktigt att förhandlingarna nu... Köszönöm szépen. Fontos az, hogy egyetemi elvek mentén folyanak a tárgyalások. Mi az Európai Unió nevében tárgyalunk, nem szabad, hogy bilaterális tárgyalások is folyannak párhuzamosan. A nagypiachoz való hozzáférésnek bizonyos szabályok alapján kell történnie. A jövőbeli kapcsolatok a határvédelemre, szociális standardokra, a munkajogra is vonatkoznak, ezek is nagyon fontosak, de így ugyanígy a közlekedés is. Az Egyesült Királysággal történő kapcsolatokat fent kell tartani, és az Egyesült Királyság most már nem tagja az EU-nak, ezért kellenek szabályok a közlekedés területén, mind az EU-ban, mind pedig onnan kifele, vagy a különböző tranzitok esetében, és az európai szabályokat kell garantálni. Peters képviselőtársunk az Európai Néppártból. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A Brexit most már tény, a következő lépés az új társulási megalapodás a britekkel. A britek 8 nap alatt le akarják zárni ezt a megalapodást, mert különben egy kemény Brexit jön, amely eh, Nagy-Britannia számára, eh, amely Belgium számára nagyon sok munkát, munkahely elvesztést jelent. Nagyon fontos az, hogy 2021. január 1-től ez a megállapodás valóban életbe lépsen, de ne ö, eh, essünk ö, ö, hibába. Ennyi idő alatt nem lehet lezárni a megállapodást. Prioritásokat kell ö, meghatározni. Továbbra is a brit vizeken a halászoknak tudniuk kell halászniuk. Egy, egyenlő feltételek kellenek a kereskedelmnél, a textil és gyógyszer szektorra is gondolni kell. Együtt kell működni a igazságügyi együttműködés, illetve a védelem területén. A briteknek szoros, nagyon jó szomszédoknak kell maradniuk. képviselőtársunk az európai néppártból. Legfontosabb témákat szeretném említeni az Egyesült Királyság és az EU kapcsolatában. Halászat, a kölcsönös hozzáférés a területi vizekhez, ez rendkívül fontos, és ezt Barnier úr is nagyon jól tudja mások is említették. Nagyon fontos, hogy az európai halászok továbbra is hozzáférjenek az Egyesült Királyság területi vizeihez. A halászati közösségek, a régiók számára ez nagyon fontos. Másrészt ne felejtjük el, hogy az európai fogyasztók a le, alkotják a legfontosabb piacot a brit halászok termékei tekintetében. Ezért itt komplementer helyzetről van szó. De szeretnék egy konkrét témát említeni, hogy egy kötelezettséget meg kell védenünk, amivel tovább kell lépnünk a jelenlegi szabályokon. Egy olyan megállapodás, amely a hozzáférés biztosítja a vizekhez, ez egy alapfeltétele ahhoz, hogy szabadkereskedelmi megállapodást kössünk. Ezt egyértelműen meg kell fogalmazni a tárgyalási feltételek, a tárgyalási mandátum tekintetében. Tehát ezt a kötelezettséget a 24-es fejezetben meg kell fogalmazni. Akkor most áttérünk az azonnali jelentkezés Catch the Eye hozzászólásokra. 11 jelentkezést kaptam, ezzel a jelentkezések listáját lezárom, viszont mind a tizenegynek nek tudunk időt, keretet szolgáltatni. Az első hozzászóló López Aguilar képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjából. elnök asszony, úr három évig nagyon nehéz volt azért, hogy elkerüljük a megállapodás nélküli Brexitet, és most pedig épp, hogy tíz hónapunk van, és ugyanilyen stressz alatt állunk. Megállapodásra van szükségünk. És ennek a kritériuma kell, hogy legyen az egységesség, a kölcsönösség és az európai standardok tiszteletben tartása. A, nem, soha nem volt benne a Schengenben az Egyesült Királyság, de most már teljes mértékben harmadik országá válik. Ezt kell biztosítani azért, hogy elkerüljük azt, hogy egy adóparadicsom legyen itt a határainknál. Gibraltár esetében fel kell számolni a azt a lehetőséget, hogy Gibraltára bekerüljenek a csempészáruk, és a pénzmosás történjen ott. Ugyanakkor az emberek szabad mozgását kell, hogy hangsúlyozom, a rendőrségi együttműködést, igazságszolgáltatási együttműködést, adatvédelmet, nem engedhetünk meg botrányokat, nem engedhetjük meg, hogy az európai adatvédelmi szabályokat megszegjék a Schengeni rendszerben. Ez nagyon fontos, ezeket hangsúlyozni kell, az emberek szabad mozgását fönn kell tartani, a LIBE szakbizottság elnökeként mondom mindezt következő képviselőtársunk az európai köszönöm szépen elnök asszony michel barnier önt idézve az óra ketyeg tudjuk hogy három szörnyű év van mögöttünk és csak három eh, pontot sikerült lezárni ezen tárgyalások során. Sokkal többet kell tennünk a következő hónapokban, és óvatosnak kell lenni a részletekkel kapcsolatban. Valóban Egyenlő partnernek kell lennünk, jó kapcsolatokra kell törekedni Nagy-Britániával. Mi is ezt szeretnénk a tárgyalások során. A kollégák tudják azt is, hogy választások voltak a hétvégén Írországban, és új kormány fog felállni. Reméljük, hogy ez a kormány tényleg gyorsan feláll, mert nagyon sok munkájuk van. Remélem, hogy sikerül majd arra hihetetlen munkára, vívmányokra építeni, amit a korábbi ír miniszterelnök, illetve a parlament végzett el. Az Európai Unióval ők együtt működtek, hogy az ír jegyzőkönyv létrejöjjön. Nagyon rövid ez a tíz hónap, viszont mi majd David McAllister vezetésével nyomon követjük mindezt, és együttműködünk az egység megőrzésében. Következő hozzászóló válasz képviselőtársunk a GUE csoportból Néha arra gondolok, hogy talán nem is az, ugyanazon a planétán vagyunk, amiket itt hallok. Nem szabad megengedni, hogy egy Egyesült Királyság adó paradicsomvá váljon. Hát úristen, szubszaharai Afrika háromszor annyi tőkét használ fel, mint amennyi valójában ugye befektetésre kerül és mindezt illegálisan és legálisan csatornázák át a City of Londoni bankokba. Ez egy adóparadicsom, és meg kell, hogy értsük, hogy hogyan működik mindez. Tisztességtelen kereskedelmi szabályok, egyszerűen a szabad kereskedelmnek köszönhető tisztességtelen kereskedelmi szabályok megölik a gazdákat, a helyi embereket, akik próbálnak megélni a helyi termelésből. Mikor állítjuk ezt le? A Brexitet ki kell használnunk arra, hogy a rendszert átalakítsuk, és hogy a helyi gazdaságot támogassuk, és ne a környezet kárára lépjünk fel. Köszönöm. Hozzászóló Negrescu képviselőtársunk a Szocialisták és Demokraták csoportjából. Köszönöm szépen Köszönöm szépen. Szeretnénk egy új partnerséget az Egyesült Királysággal. Egy olyan partnerséget, amely előfeltételezi a különböző részletekről való tárgyalást, például az adatvédelem, innovációs védelem, kereskedelmi csere, de nagyon fontos, hogy itt figyelembe vegyük a többi dimenziót is a védelmet, a biztonságot az európai polgárok jogainak védelmek, akik ott élnek. Bizonyos európai programot, ha e, ebben részt szeretnének venni. Meg vagyok győződve arról, hogy tárgyalunk. E, Bárnyi e, nagyon felkészült erre, ezekre a tárgyalásokra és stratégiai partnerséget fogunk tudni kialakítani annak érdekében, hogy minden elem garantálva legyen. Szolott Tomák képviselőtársunk az Európai Néppártból. Mikrofon? Yes, thank you. Mikrofont kapcsolja be. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt uh, Bárnéje úr egy olyan helyzet alakult ki, amit nem akartunk, nem akartuk, hogy az Egyesült Királyság kilépjen az Európai Unióból, nem akartuk, hogy bekövetkezzen ez a pillanat. De egy dolgot szeretnék kérni öntől, ez nagyon fontos. Egyetemben tagadja meg azt, hogy abszurd elveket fogadjunk el. A londoni kormány abszurd dolgokat kér. Három fontos dolgot kell figyelembe venni. Az egyik, a, azok a britek, akik nem akarták, hogy az Egyesült Királyság kilépjen az Európai Unióból, 3,5 eh, millió európai él az Egyesült Királyságban, másfél millió brit állampolgár él az Európai Unióban. Meg kell, hogy védjük őket. És eh, végül, de nem utolsó sorban, gondol, hosszú távon kell gondolkoznunk. A jövőbeni kapcsolat rendkívül fontos. Dár Zsonca képviselőtársunk az ICR-ból. E Köszönöm szépen, elnök asszony. Lengyelországban úgy gondolom, hogy közösen kellett volna kioltanunk ezt a tüzet a Brisszettel kapcsolatban. Mindenképpen lenne egy kérdésem a biztoshoz, nem lett volna Brexit, hogyha egy kicsit másképp jártunk volna el az EU részéről, az egyes királysággal, de az első legfontosabb dolog számunkra, európaiak számára a biztonság, és szeretnék néhány szót szólni erről, főként gondolok itt a külső biztonságra, vannak fenyegetések ezen a területen, hiszen Számunkra ezek nagyon fontosak. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Deli Claire a GUE-tól Köszönöm, elnök asszony. Ír állampolgáraként ugye nagyon szoros volt mindig is a történelmünk a kapcsolatos az Egyesült Királysága. Nem mindig volt jó ez a kapcsolat, ez egy más téma. A kapcsolat továbbra is fönnáll, és kölcsönös érdekünk, hogy megfeleljen az együttműködés. Von der Leyen asszony beszélt arról, hogy szabályokat kell felállítani, tisztességes kell, hogy legyen az együttműködés. A kulcskérdés az, hogy kinek a számra legyen ez tisztességes. Mert ha továbbra is a nagy üzleti vállalkozás vállalkozásokat, a nagy csoportokat, a nagy mezőgazdasági vállalkozásokat támogatjuk és hátrahagyjuk a gazdákat, akkor az nem tisztességes. A Brexit egyik oka ez. Ezért fontos az ír választásoknál az év, ahogy a múlt héten, ez is egy fontos szempont volt. Ezért minden jót kívánunk a tárgyalásokhoz, egy sor témát kell tisztelni például az orvosok helyzetét, intézményközi megállapodásokra van szükség. És csatlakozom a kollégámhoz, aki említette, hogy a hidakat fönn kell tartani a britekkel, de nem szabad érinteni a nagypénteki megállapodást. Jordanov képviselőtársunk az Európai Néppártból. Da, gospodin Jordanov, vaste. Vi este er în red. Уважаеми господин Барние, госпожо председател. Barnier úr, elnökasszony, közöttünk és az Egyesült Királyság között ott lehetnek problémák, és látjuk azt, hogy a tárgyalások során és ezek lehetnek. Ezek az ügyek azonban nem hathatnak ki a munkánkra a közös védelmi politikában. Meg kell erősíteni az együttműködésünket a NATO-val, ugyanis csak is a NATO szavatohatja a globális biztonságot számunkra. Koordinálnunk kell a kapcsolatokat az Egyesült Királysággal a külügyi politika területén is. Úgy vélem, hogy a konfliktusokra koncentrálnunk kell, akár a befagyott konfliktusokra és Irán, Oroszország terrorizmus, vagy a Brexit utáni helyzet, megmutathatja nekünk azt, hogy vannak lehetőségek arra, hogy jobban együttműködjünk az EU és az Egyesült Királyság között. A hozzászóló Heisel képviselőtársunk az SND-ből. Köszönöm szépen. Uh, ja by som sa chcel naozaj zastaviť nad tým, ako by mali vyzerať naše vzťahy do budúcnosti s Veľkou Britániou. Musíme sa snažiť naozaj o najvyššiu... Nagy-Britániával a kapcsolataink során arra kell törekednünk, hogy a legnagyobb szintű kapcsolataink legyenek. Nem csak egy egyszerű kis szerződésre van szükség a szabadkereskedelemről, a, a tárgyalások során is egymásban bízó partnereknek kell maradnunk. Ami pedig a külpolitikai prioritásainkat illeti, itt is törekedni kell arra, hogy ne legyenek akadályok, nem szabad eltúrozni a nagy az elemi támogatásokat sem, nem szabad eltérnie a környezetedelmi klíma standardoktól sem. Meg kell védeni az ott élő állampolgáraink jogait is, és biztonságot kell nekik adni arra, hogy életüket folytathatják. Tehát érkeztünk, szeretném megadni a szót Michel Barnier úrnak. Öné a szó, bizottság nevében Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, tisztelt miniszter asszony. A brüsszeli plenárison Ursula von der Leyen utalt arra, hogy mennyire érinti az érzelmeinket is, az, hogy az Egyesült Királyságbeli partnereink, barátaink elhagyják az egy Európai Uniót és ugyanakkor üdvözlünk új kollégákat, akik képviselővé váltak, és minden jót kívánunk az ő munkájukhoz. Először is szeretnék köszönetet mondani, köszönöm a bizalmukat, ez közelről érint. Igazán kiváló a csapatom, és nagy megbecsülés számomra, hogy ezt a csapatot vezethessem. Továbbá szeretnék köszönetet mondani az állásfoglalás tartalmáért is. Az elveket tartalmazza, értékeket, pozíciókat. Az önök tárgyaló tárgyalás vezetőjének arra van szüksége a következő hónapokban, hogy ilyen határozott háttere legyen, mert ez tudja segíteni a nehéz tárgyalások során. Mert McGuinness azt mondta, hogy ketyeg az óra. Az idővel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az átállási idő, ami a kilépési megállapodásban szerepel, korlátozott. Egy vagy két évvel meg lehet hosszabbítani közös megállapodás során. De hogyha nem hosszabbítjuk meg, akkor ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság most december 31 en kilép a Vámunióból és az egységes piacból. Az ilyenfajta döntésről az Egyesült Királyság miniszterelnöke döntött, és nem mi. Mindenkinek meg kell értenie, hogy szoros az idő, de erről az Egyesült Királyság miniszterelnöke döntött, és ennek következményei vannak mindenkinek vállalnia kell a felelősséget az ilyenfajta következményekért. Tehát nem mi vagyunk azok, akik előírtuk ezt a szoros határidőt a tárgyalások során. Még egy dolgot szeretnék mondani, mert most nem kereskedelmi tárgyalást folytatunk, vagy legalábbis nem szokásos kereskedelmi tárgyalást folytatunk. Amikor Kanadával vagy Japánnal tárgyalunk, akkor próbálunk közeledni egymáshoz, konvergenciát célozunk meg. Néhányan úgy gondolják, hogy ez nem elégséges, de hát előbb-utóbb eljutunk oda. Hogyha nincs megállapodás egy ilyen országgal, akkor több időre lesz szükség, akkor több időt adunk a tárgyalásoknak. Egy éve, két éve többet, hét évbe tellett a kanadai megállapodás megkötése, és amíg nem történik megállapodás, akkor az, a, tehát az ideiglenes, vagy az éppen érvényes status quo kell föntartani. Viszont a, ebben a helyzetben ez nem így működik. Hogyha nincs megállapodás december 31-ig, akkor nem a status quo marad fenn, mert december 31-én úgy döntött az Egyesült Királyság miniszterelnöke, hogy december 31-én az Egyesült Királyság kilép a közös piacról, kilép a Vámunióból, és visszalép, hogy így fogalmazzak, a WTO-s keretek közé. Ez azt jelenti, hogy a, kikerül a kontroll a kezünkből, egy sor termék, amely az Egyesült Királyságból érkezik, vagy ott ugye harmadik országbeli termékek is bejuthatnak az egységes piacra. Meg kell, hogy védjük a fogyasztókat és a vállalkozásokat azon a szükséges kontrollon túl is, ami szükséges, ott ha nincs megállapodás, akkor az nagyon problémás lesz, és akkor minden, tehát a brit termékek esetében kvóták és vámok lesznek érvényesek. Na ez a következmény, hogyha nincs megállapodás az Egyesült Királyság miniszterelnök által meghatározott szoros határidőn belül. Mindegyik frakció felhívta a figyelmet arra, hogy erős kapcsolatra van szükség, hogy közös a történelmünk, és ezt nem felejtjük el, én nem felejtem el ezt a közös történelmet és a szolidaritást. Különösen az Egyesült Királyság részéről a múlt században a legsötétebb időszakban biztosított bizonyított szolidaritást se felejtjük el. Aztán a földrajzi kapcsolatot is említették, szükséges ez a kapcsolat, gazdasági érdekek miatt, de a klíma kihívás, a biztonsági kihívások miatt is. Továbbá olyan megállapodásra van szükség, és nagyon odafigyeltem, hogy vannak bizonyos brit megszólalások, vélemények, amelyek a szabályozási divergenciáról szólnak, hiszen az Egyesült Királyságnak ez volt a célja a Brexit-tel. Ez az erős, ambiciózus átlátható és igényes kapcsolat, ez az Európai Bizottság szelleme, hogy von der Leyen asszony az elnök is mondta, és ez az, ami szerepel a mandátumra vonatkozó felhatalmazásban is, ami önök előtt van, és amiről a tanács is tárgyal, és remélem, hogy ezt február 25-én el fogják fogadni. Hölgyeim és uraim, olyan partnerrel tárgyalunk, és most Barry Andrew szavait használom, egy olyan partnerrel tárgyalunk, akinek meg kell, el kell él, fogadnia, és ezt most nyugodtan mondom, hogy a piacaink megnyitása a adatokhoz való hozzáférés, Intevált asszony. Intevált asszonynak szeretnék válaszolni most a kérdésére. Tehát a pénzügyi szolgáltatások esetén is a szabályok, amire Danuta Hübner utalt, tehát még egyszer mondom, a piacunk megnyitása, az adatokhoz való hozzáférés, a pénzügyi szolgáltatások területén az egyensúly, az azzal lesz arányos, hogy mennyire vállalják a valós azonos feltételeket, a szabályozási koherenciát bizonyos területeken, az állampolgárok védelmét, és még hozzáteszem, ha megengedik, a pénzügyi stabilitást is, hiszen a kontinens és az euró vezet számára ez nagyon fontos. Táviratilag szeretnék néhány kérdésre konkrét választ adni. Pierre Borzsa említette, az északi tengeren az energiaegyüttműködést. Örülök, hogy felmerült ez a kérdés ma. Természetesen, Burzsa úr, számunkra fontos az együttműködés ezen a területen is, és ezen az észak-tengeri területen az együttműködés az Egyesült Királysággal. Egyébként ez a mandátum tervezetben is szerepel. De hát a Brexitnek mechanikus, logikus következményei vannak. Nincsenek bent az Egyesült, az Európai Unióban. Tehát egy együttműködési keretet kell kialakítani. Az Egyesült Királyság döntött, Bozsáor, tehát más eszközöket kell kialakítani, és ezt meg fogjuk keresni az együttműködéshez. Paul Larangel, illetve Aguilar úr is, Transa úr is említette a biztonság kérdését. Külső-belső biztonság. Ez is a mandátumunk része. Több tárgyalási kört fogunk lefolytatni a belső biztonság kérdéséről, aztán a kiutalási, kiutalási megállapodásról, Europol, pénzmosás elleni harc, PNR, nagyon sok témát kell tisztázni, és mindez közös érdekünk, hiszen meg kell, hogy védjük az állampolgárok biztonságát. Alexandrov úr említette a külső biztonságot. A védelem és a külpolitika témájában szeretném elmondani, hogy a Brexitnek a kétoldalú együttműködésre elvileg nem lenne hatása. Ugye több országnak van kétoldalú megállapodás az Egyesült Királysággal, tehát elvileg nem kéne, hogy legyen meg ö, következménye, például a tekintetben, hogy mi történik a nato belül. Az Európai Unió részéről tárgyalunk mi, tehát új kezdeményezéseink vannak a védelem területén. Úgyhogy egy ajánlásra fogunk élni, erről a témáról is tárgyalást fogunk folytatni. A politikai nyilatkozatok egyetemben utalnak a külső biztonságra, védelemre. Szükségünk van arra, hogy ebben a témában is megállapodjunk, hiszen meg kell fogalmazni, tehát jogi szögvegekre van szükségünk, hogy a közgazdasági politikai együttműködést pontosítsuk a, például a védelmi ügynökséggel, aztán a kibertámadások elleni harcban is, aztán a hír, hírszerzés területen is ilyen együttműködésre van szükség. Azt az Európai Uniónak vannak külső militáris vagy civil fellépései is, tehát nagyon fontos, hogy a ENSZ biztonsági tanácsának a tagjai vagyunk, úgyhogy ezekről a szövegekről is tárgyalnunk kell, de hát ezt két félnek kell megtennie. Mi nyitottak vagyunk, és nyitottak is maradunk az ilyenfajta tárgyalások tekintetében azért, hogy a biztonsági kihívásokat együtt tudjuk kezelni, és együtt tudjuk megvédeni a kontinens stabilitását. Hasonló módon készen állunk minden más téma megtárgyalására. Terry Renköly asszony említette az Erasmus-t. Természetes, Folytatnunk kell az együttműködést az egyetemi területen, kutatás területén, a britek részvételét, hogyha az európai programokban részt akarnak venni, akkor erről is majd megnyitjuk a tárgyalásokat. Itt sok programról van szó, az Erasmus is ide tartozik, ehhez is jogi és pénzügyi keretre van szükség, ami eltér a jelenlegitől. Danita Höbner nemrég említette a pénzügyi szolgáltatások kérdését. és hogy milyen lesz a kapcsolat ezen a területen az Egyesült Királysággal. Most attól függetlenül, hogy a jelenlegi mandátumban mi van leírva, a harmadik országokkal kötött megállapodások tekintetében pénzügyi szolgáltatásokra általában nem folyik tárgyalás. Az Egyesült Királysággal ugyanakkor fontos ezt tisztázni, hiszen nagyon fontos a London és a City szerepe. Úgyhogy Danuta Hübner utalt erre, azokat az mm, eszközöket fogjuk használni, mint amelyeket használtunk más témákban is. Ellenőriznünk kell a koherenciát, és amikor lehetségesnek tartjuk, akkor megkeressük bizonyos pénzügyi szektorokban az ekvivalenciákat. Ezt tettük meg Kanadával, ezt tettük meg az Egyesült Államokkal, Japánnal is, és ez működött. Úgyhogy nem gondolom úgy, hogy az Egyesült Királysággal ez ne kelljen, hogy működjön. De megragadnám ezt az alkalmat, hogy egyértelműen kimondjam, és ez a briteknek is szól, hogy ne legyen illozójuk, illóziójuk. Nincs a pénzügyi szolgáltatás területén általános folyamatos szabályrendszer. Itt ekvivalenciákat kell keresni. Mi meg kívánjuk védeni az eszközeinket és a döntési autonómiát. És természetesen minden okunk megvan arra, hogy ezen a területen is előrelépjünk. Valis Dombrovskis alelnök úr foglalkozik ugye a tőkepiaci témákkal és a banki unió megerősítésével. Halászat, Belámi úr, de Millenman úr, Peters úr, Sádbozé asszony, Aguilera úr is említették egyebek között ezt a kérdést. Jól ismerem ezt a témát, hiszen a hazámban néhány éven keresztül képviseltem a halászok érdekeit. A kölcsönös hozzáférés a területi vizekhez és a piachoz, tehát még egyszer mondom, hogy kölcsönös hozzáférés vizekhez és piacokhoz, ez a kereskedelmi megállapodás elengedhetetlen pontja lesz illetve az azonos feltételeket így kell biztosítani ezzel a feltétellel is a megállapodás keretében. Mindannyian ugye elfogadtuk, de sajnálatosnak tartjuk, hogy az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy kilép a Boris Johnson, a miniszterelnök urat, akit tiszteletben tartunk, azt mondta, hogy az Unióból kilépünk, de Európából nem lépünk ki. De a kérdés az, amire még nincs válasz, hogy nem egyszerű ez a kérdés. Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, kilép az egységes piacról és a Vámunióból, ki akar elépni, vagy el akar -e távolodni a mi gazdasági, szociális és szabályozási modellenktől. Hát ezeket nagyon jól ismerik, hiszen 47 éven keresztül ezeket közösen építettük fel. Ez a kérdés, amire várjuk a választ. Milyen távolságba akarnak men, elmenni a mi gazdasági, szociális szabályozási modellünktől. És hölgyeim és uraim, egyértelműen és nyugodtan kimondom, hogy az Egyesült Királyságnak kell meghatároznia a jövőbeni kapcsolatunk ambícióját. Az Egyesült Királyságnak kell eldöntenie, hogy milyen szintű lesz a szabályozási koherencia, hogy mennyire lesz ez ambiciózus, és ők döntenek majd a szabályozási rendszerben is a megfelelő szintről. A kérdéseinkre választ kell, hogy adjanak, és ezeket majd végig kell, hogy gondoljuk a korlátozott idő alatt, ami a rendelkezésünkre áll. Három rövid megjegyzésem lenne még. Hölgyeim és uraim, mindig az igazságot mondtam el önöknek, ez a jövőben is íz lesz. A Brexit az nem business as usual, minden területen változásra kerül sor, lehet, hogy ez a változás jelentős, lehet, hogy ideiglenes, máshol pedig végleges. Brexit miatt például a brit pénzügyi rendszer elveszti az európai útlevelét, nem lesz kölcsönös elismerés ezen a területen. Nagyon sok következménye lesz a Brexitnek. Jövő január 1-től mi ellenőrizni fogjuk az összes terméket, amely belép az egységes piacra, ahogy ezt megteszük a világ összes más harmadik országával, hiszen ezzel tartozunk a fogyasztónak, a nemzeti és az európai költségvetésnek és a vállalkozásoknak is. Úgyhogy ez nem business as usual. Megpróbáljuk korlátozni a következményeket, megpróbálunk jó megalapodást kötni. Második megjegyzésem tartanunk kell ahhoz, hogy ők tiszteletben tartsák, és mi is tiszteletben tartsuk a kilépési megállapodást. Ez nem egy banális dolog. 600 oldalas megállapodásról van szó, és ezt végre kell hajtani. És én nyilvánosan önök előtt és a tanács előtt is rendszeresen be fogok számolni az év során az előkészületekről, gondolva külön az írországi megállapodása is, ami azért egy nagyon sérülékeny kérdés. És még a harmadik megjegyzésem, nagyon-nagyon nehéz lesz ez a tárgyalás. Az összes feltételezést fölmutatva, és végig gondolva azt, hogy itt egy alapmegállapodásra van szükség, a tárgyalások során nyugodtan, kölcsönös tiszteletben tartással, agresszivitás nélkül fogunk dolgozni, a napi tárgyalás nagyon nehéz lesz, próbálunk ambiciózus megállapodást kötni egy nagy baráti szomszédos országgal, de mindig is határozottan föl fogok lépni, határozottan védeni fogom az Európai Unió, az állampolgárok, az vállalkozások védelmében, az egységes belső piac védelmében, ami soha nem volt és soha nem lesz tárgyalási alap. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, a parlamentet biztosítani kívánom arról, hogy az Európai Bizottság és a tárgyaló felek mindig is be fognak számolni önöknek, ahogy ezt mondtam három évvel ezelőtt is, amikor Guy Verhofstadt előtt és David McAllister előtt, a koordinációs csoport előtt ugye felállítottuk ezt a csapatot, akkor is mondtam, és most is azt mondom, hogy az Európai Parlament számára mindig is rendelkezésre állok. Köszönöm. Dan nagyon szépen köszönöm. És most a szót végezetül a tanács kapja meg. Tessék. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Csatlakozom Bárnyi úrhoz, és üdvözlöm az új képviselőket itt az Európai Parlamentben, és várom a további vitákat önökkel. Azt hogy megszavazzák ezt az állásolási indítványt a, mandátumi, a mandátumról a tárgyalások irányába, egy időszerű és hasznos hozzájárulást tesznek a mandátum végrehajtásához. A cél az az, hogy egy olyan kapcsolat jöjjön létre, mely átfogó, magas standardokon nyugszik, és amely garantálja az egyenlő mozgásteret mindenki számára. Az átfogó mandátum jellege és a várható hosszú tárgyalások, amelyek megvalósulhatnak bizonyos szektorokban, ezek további vitákat fognak generálni az elkövetkező hónapokban, években. Ez az új fázis nem szabad, hogy feledésbe helyezze a kilépési megalapodást. ébernek kell maradnunk, főként az állampolgári jogok területén, az átmeneti időszak alatt és bármilyen további EU-brit kapcsolatok során. Alaposnak kell lennünk akkor, amikor a gazdasági partnerségről beszélünk, amikor garanciákat akarunk adni az EU belső piac integritásának megvédésére, illetve az EU cégeinek megvédésére. Várjuk az önök együttműködését ebben a tekintetben is, és köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszterasszony. A vitát ezzel lezártuk. Most a vita végére egy állásolási ritványt kaptunk, amelyről majd holnap fogunk szavazni. Most pedig szeretném közölni önökkel azt, hogy ezt a napi rendi pontot lezártuk, és szeretném közölni azt, hogy az SND frakció szakbizottsági tagságról küldött egy feljegyzést az elnöknek, ezt majd a jegyzőkönyvhöz csatoljuk, és a harmadik naptól számítva lép ez életbe. A következő napira egy pont a közös vita Vietnámról, és négy jelentést és ajánlást kaptunk Burzsóa kollégától, és ő lesz az első, aki szót kap. Négy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák, tisztelt biztos holnap, kollégák, szavazunk az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodásról, illetve a befektetésvédelmi megállapodásról. Ez az első ilyen megállapodás, amelyről az ugyanan megválasztott Európai Parlament hozzájárulását kell adnia. Ez egy egyedülálló alkalom parlamentünk számára, hogy az EU ambícióit igazítsa eh, ahhoz, hogy egy globális partner eh, legyen az EU. Nem birodalomként akarunk fellépni, amely szabályokat határoz meg, hanem egy globális erőként szeretnénk fellépni, amely a multilateralizmust védi meg a protekcionizmussal szemben, és amely kezet nyújt a partnereknek, olyanoknak, mint például Vietnám. Az Európai Uniótól függ az, hogy elősegítsük a szabály alapú kereskedelmet, és hogy megmutassuk példánk által, hogy a kereskedelemnek van értelme, a kereskedelem az embereket közelebb hozza egymáshoz, és a standardokat növelheti mindenhol, a biztonság, a környezet, a munkajogok és az emberi jogok tekintetében is. Ugyanakkor a hitelesség kérdése is ez. Meg kell mutatnunk Vietnámnak és a jövőbéli kereskedelmi partnereinknek azt, hogy az Európai Unió hiteles partner, amely kitart vállalásai mellett. Tárgyalnunk kell, alá kell írni a kereskedelmi megállapodásokat. Kedves kollégák, 8 évvel a tárgyalások megkezdése után az Európai Parlament lehetőséget kapott arra, hogy beszélhessen a legátfogóbb megállapodásról az EU és egy közepes bevételű ország között. Egy ilyen fajta megállapodás, mint ez Vietnámmal, egy újfajta benchmarkot teremt Európa számára a feltörekvő gazdaságok irányába. Ez, ha megvalósul, ez a megállapodás, akkor ezzel főként azt a fajta gazdasági értéket tudjuk hangsúlyozni, amelyel jólétet teremthetünk mint az EU-ban, mint pedig Vietnámban. Ez egy nagy lehetőséget jelent az európai exportőrök számára és a befektetők számára is. 99%-át szünteti ez meg a tarifáknak 7 év alatt, és plusz exportot jelenthet ez mindkét irányba. Egyértelmű eredmény ez, ráadásul több ezer jobb, jobban fizetett munkahelyet jelenthet ez. Hogy a nemzetközi standardokat erősítsük, ez a megállapítás csökkenti majd a nem tarifa jellegű akadályokat is jobb hozzáférést kapunk egymás közpiacához, illetve a KKV-kat is. Mintegy 19 millió fogyasztó van Vietnámban, fiatal munkaerő. Nyitottak a világ felé, és hajlandóak elfogadni az új standardokat. Vietnám az első, Kanadát is megelőzve, amely elfogadja az új ICS rendszert, azt a rendszert, amelyet főként a mi parlamentünk hozott létre, független bírókkal. Itt lesz egy eljárási szabályzat, megvédve a szabályozás szabadságát, illetve azt, hogy könnyen hozzá lehet férni ehhez a bírósághoz a KKV-knak is. Tehát ez új lehetőséget teremt a vállalatok számára, a nagyoknak és a KKV-knak is. Kedves kollégák, Vietnám kaput jelenthet a teljes ASEAN régióba. Ez a megállapodás az EU ASEAN megállapodás lehetőségét egy lépéssel közelebb hozza, és ennek kell lenni a mi célunknak. A viták esetére is vannak megoldások, amelyen meg lehet védeni az európai értékeket. Vietnám is egyértelmű kötelezettségeket vállal. Ráadásul még két fontos illó egyezményt is aláírnak a vietnámiak, megreformálják a munkajogi előírásaikat, és kötelezik magukat a Párizsi Egyezmény mellett is. Kedves kollégák, ezen okokból kifolyólag is illetve a jólét létrehozása érdekében a szabad kereskedelem által az Európai Unió felelősséget vállal arra, hogy világszerte standardokat hoz létre, és élovas szerepet vállal a szabályokon alapuló kereskedelem területén, akkor, amikor az unilateralizmus, a protekcionizmus egyre erősebbé válik. Azt kérem a parlamenttől, hogy fogadjuk ezt el, járuljunk ehhez hozzá, hogy az EU állampolgárai, a vietnámi állampolgárok erősíthessék kapcsolataikat a jövőben. És így a szabad és tisztességes versenyt tudjuk, illetve kereskedelmet elősegíteni. Köszönöm. Köszöntöm Hogan biztost itt körünkben, aki a, a bizottság nevében szólal fel. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A szabadkereskedelmi megállapodás és a beruházásvédelmi megállapodás a legambiciózusabb megállapodás egy fejlődő országgal. Ez a megállapodás tovább erősíteni, fog, fog erősíteni a szoros kapcsolatunkat, és e, plusz lehetőséget biztosít majd az együttműködést erősítéséhez, illetve más e, eszközök e, kapcsán is Ázsiában jelenlétünket is erősíteni fogja az új generációs megállapodások után, mint Korea, Japán és Szingapúra kötött megállapodások. Ez egy nagyon fontos pont az ASEAN térségében a preferenciálos hozzáférés, a majdnem 100 millió embert jelentő piacon a ami a, az italokat eh, illeti, illetve egyéb termékeket beláthatóbb eh, feltételeket teremt, és több eh, hozzáférést biztosít az európai termékek szemére a vietnámi piachoz, és az eredet megjelölés védelme, a Rioja bors, a pesgő, a parmezán sajt védelme érvényesülnek. Mindez logisztikai eh, lépéseket is jelent, a beruházás üdemi megállapodás hasonló a Kanadával és Szingapurral kötött megállapodásokhoz. Megerősítik a beruházási keretet eh, vitás esetekben is. A mi megállapodásunk a kereskedelmi és beruházáson túlmutat, és eh, tudom, hogy az Európai Parlament a fenntartható fejlődési fejezetre nagyon nagy hang